kapnak védelmet, hogyha nem tudnak a fertőzöttségről. Tehát erről mindenképpen szót kell ejteni, ugyanis a társadalmat is védeni kell. Köszönöm szépen, Klejsz úr! Ezzel a magyarázattal a szavazat magyarázatok végére értünk. Mindenkinek köszönetet mondok, minden hozzászólónak. És azoknak külön köszönetet mondok, akik nem léptek túl a kiszabott egy percet. Két közös álláspontot kaptam a tanácstól első olvasatban. Ezeket a bizottság hasonló témájú javaslataival fogjuk elfogad, fogják majd elfogadni. Ezeknek a jegyzőkönyvét elolvashatják, és ugye tudják, hogy egy három hónapos határidőt van érvényben ezzel kapcsolatban a mai és a holnapi plenáris ülések jegyzőkönyvét a következő Strasburgi plenáris ülésen kapják majd meg. és természetesen nem csak a parlament kapja meg ezen jegyzőkönyveket, hanem az összes olyan szervezet, akit érintettek a mai döntések, határozatok. Ezzel a mai plenáris ülés végére ültünk. Köszönöm szépen, berekeztem az ülést.